képviselők. Örülök, hogy lehetőséget kaptam erre, hogy röviden bemutassam eh, a fő pontokat, és eh, lehetőséget kaptam egy ilyen eszmecserére. A világ gyorsan változik, eh, és a régi típusú donor felfogás nem felel meg az új körülményeknek. A következő évek nagyon fontosak lesznek, hogyha egy globális keretet alakítunk ki, hiszen alkalmazkodni kell az új valósághoz, újfajta partnerséget kell kialakítani a paradigma a jelenlegi millenniumi célokról áttér a fenntartható millenniumi célokra. Ez egy óriási lehetőséget kínál, hogy megszüntessük a szegénységet oly módon, hogy integráljuk a gazdasági, szociális és környezeti megközelítést és pillért partnerséget kívánunk kialakítani új fejlesztési szereplőkkel és más donorországokkal, más donoregységekkel is. Ez lehetővé, a kotonói fellépés lehetővé teszi számunkra, hogy az AKC országokkal szorosabban együttműködjünk. Az Európai Unió nyilvánvalóan a központjában áll majd ezeknek a folyamatoknak. Úgy gondolom, hogy túlmegyünk az eddigi átfogó általános kereteken, sokkal több új kihívással szembesülünk az egész világon, de ez vonatkozik partnereinkre is, hogyan tudjuk a globalizációt kezelni. Ez a következő évek nagy feladata, és a fenntartható millenniumi célok ezt próbálják megoldani, hölgyeim és uraim, megpróbálok önökkel együttműködni a prioritások érdekében, és remél, a mai napon a meghallgatáson sokat hallottam az önök elképzeléseiről, és azt remélem, hogy a szolidaritást tudjuk erősíteni, és ezzel hozzájárulunk, hogy az Európai Unió szerepe nagyobb lesz az egész világon, Európa és polgáraink érdekében. Nagy örömmel várom, hogy együttműködhetek önökkel együtt ezen a fontos területen, hiszen a világunk sorsát alakítjuk. Um, thank you, Mr. Mimica. Köszönöm. What's going to happen next? According to our rule... Csak elmondom röviden, hogy mi történik most. Ezzel lezárjuk az ülést, és egy értékelést készítünk zárt ülésen. Parancsoljunk. Elnök asszony, egy kérésem lenne a Twitteren panaszkodtak, hogy nem volt elég csatorna, és az internet nem működött itt az épületben. Jó lenne a következő meghallgatásokra ezt javítani. I, I heard the same about the interhearing. Igen, ezt eh, hallottam itt a meghallgatáson, és nem hallották sokan a kérdéseket. Kérem, most a koordinátorok kivételével mindenki hagyja el a termet. Az értékelés készítjük, és elküldjük a szakbizottsági elnököknek majd az eredményt. Holnap 6 órakor a szakbizottságunk újabb meghallgatást tart. Mi az késő esti szlotot kaptuk meg, tehát 6 órakor találkozunk. Köszönöm a tolmácsok munkáját, egyébként pedig egy néhány perc múlva folytatjuk.